Dear, col <coughs> Dear colleagues, we will start. Kedves kollégák, elkezdjük az ülést. Good morning. If you can take your places, please. Jó reggelt. Kérem, foglaljanak helyet. Kezdjük el. Si un momento va a Egy pillanat, pillanat, elkezdenénk. Elkezdődik a mai ülésünk. Buenos días a... Jó napot kívánok mindenkinek! Kezdjük el a mai ülést. első napi rendi pontunk, a napi rend tervezet elfogadása. Hogyha egyet értenek, akkor annyit mondanék csak, hogy a szavazás, ebben mindenki egyébként beleegyezett, tehát a gender mainstreamingről szóló szavazás a 2020-as stratégiában ennek a része lesz majd. Tehát mondom, az összes koordinátor beleegyezett abba, hogy ez a szavazást a 2020-as mainstream, agenda mainstreaming szavazása is szerepel a napi renden. Az elnök közleményei. Két dolgot szeretnék bejelenteni. Egyrészt azt szeretném elmondani, hogy az október 6. ülésünk elmarad, mert akkor még tartanak a biztosi meghallgatások, és valószínűleg sokan jelen kell majd legyünk ezeken a meghallgatásokon, és az október 6-i ülésünkön nem voltak sürgős napirendi pontok, ezért töröljük ezt az ülést. Még egy dolgot szeretnék mondani. Üdvözöljük üdvözlünk körünkben, körünkben egy marokkói látogató csoportot. Két ifjú filmrendező van itt körünkben. Nem tudom, hogy jól lehet-e majd a nevüket, vagy nem. Haudalatkar, Ammasain, El Hachari, itt vannak körünkben. Köszönjük a látogatást! Y he comentado, he comentado antes. Korábban beszélgettem már velük, számunkra nagy megtiszteltetés, hogy a világ összes részéről, Európán kívülről is a nők harcolnak az egyenlőségért, vannak olyan részei még a világnak, ahol nagyon-nagyon fontos ez a harc. Örülök annak, hogy együttműködhetünk. És meghívtam őket ide a szakbizottsági ülésre, és délután, vagy déli egy órakor megnézhetjük, megtekinthetjük azt a filmet, amit a két ifjú hölgy rendezett. Minden szakbizottsági tagot, képviselőt meghívok erre. Eh, a Aztán koordinátorok ülésén született döntések. A 2015 es évre a munkaprogramot sikerült lezárni, meghallgatások, ülések stb. stb. Erről majd mindenki tájékoztatást kap. Aztán a 2015-ös Nemzetközi Nőnap megünneplése. Ugye ez lesz az egyik kiemelkedő esemény a jövő év során. Az oktatás lesz a kiemelt téma, tehát az oktatás milyen szerepet játszik abban, hogy a lányok és nők nagyobb hatalomhoz jussanak. Köszönöm. El siguiente punto que es la... Következő pontunk. A július 7-i jegyzőkönyvének elfogadása. Jó. Koráca Bild kért, Koráca kért szót, ha jól értem. Köszönöm, csak nagyon gyorsan, elnök asszony. Csak hadd mondjam el azt, hogy sokan szaladgálunk egyik szakbizottságból a másikba, és szerintem, hogyha 20 percet kell kint várni a folyosón a szavazás előtt, ez nem annyira ideális. Értem én, hogy a koordinátoroknak sok, minden, sok fontos dologról kell beszélni, de jó lenne, hogyha amikor szavazás van, akkor pontosan tudnánk kezdeni. Köszönöm. Por supuesto. Elnök. Természetesen Igaza van, legközelebbre megpróbáljuk elérni, hogy ez teljesüljön. De kérem a megértésüket, a parlamenti ciklus elején bizonyos dolgokat tisztázni kell, új munkarendhez kell alkalmazkodnunk, sokszor ez nem egyszerű, sokszor a döntéshozatal is nehézkes, de szeretném megköszönni mindenkinek a türelmét, szeretném megköszönni a koordinátoroknak is, a frakció koordinátorainak is, hogy ilyen jól sikerült a munkavégzés a koordinátor ülésen, sikerült párbeszédet kialakítani. Sokszor, hogyha többségi döntést akarunk hozni, akkor bizony azt meg kell beszélni, és ez egy kicsit több időbe telik. De igaza van, megpróbáljuk elérni, hogy legközelebb ne legyen ilyen fennakadás. Szavazás következik. Kérdezem, hogy mindenkinél ott van-e a szavazókártya? Okay, con el primer informe. Nézzük az első jelentést az Európai Unió 2015-ös pénzügyére vonatkozó általános költségvetése. Négy módosítónk van. Tudunk erről blogban szavazni. Hogyha ez mindenkinek megfelel, akkor blogban szavazunk, de hogy, hogyha valaki szeretné, hogyha külön szavaznánk ezekről, akkor így fogunk eljárni. Jó. Külön szavazunk, egyes módosító mellette. Ellene? Tartózkodók? Elfogadtuk. Kettes módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Hármas módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Négyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Nézzük a 2020-as stratégiára vonatkozó módosítókat. Nyolc módosítóról van szó. También podíamos proponer el, el voto... Itt is javasolnám a blogban való szavazást, de van olyan frakció, aki neki ellen véleménye van? Akkor tudunk blogban szavazni? Igen. Jó, blogban szavazunk. 1-estől 8-asig mellette ki van. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk a módosítókat, köszönjük szépen. Ezzel a szavazás végére értünk. Hetes napirendi rendi pont, a bizottsági tagjelöltjének meghallgatása. Tájékoztatásul elmondom, hogy az elnökök értekezletén az a döntés született, hogy ez alkalommal a meghallgatások szervezésénél van egy kis változás ugye korábban meg volt szabva, hogy melyik szakbizottság mennyi ideje van, most egy kicsit más a helyzet. A meghallgatásokon frakcióként a frakciók meghatározott időt kapnak, és a frakciókon belül kell megegyezni abban, hogy az egyes hogy az egyes szakbizottságok mennyi időt kapnak. Tehát nem szakbizottságra történik először a felosztás, hanem frakciókra. Jurova asszony esetében mi és másik három szakbizottság az illetékes szakbizottság, az IMCO, a LIBA és a JURI, tehát, és mi, tehát négy illetékes szakbizottság van. Így aztán a koordinátorok és a az illetékesek fogják kialkudni a többi szakbizottsággal, hogy ki mennyi időben tehet fel kérdést. A koordinátorokkal abban egyeztünk meg, hogy az a legfontosabb, hogy a legfőbb témák előkerüljenek a meghallgatáson. És minden koordinátornak tudnia kell, hogy hány kérdést tehet fel, hány perce lesz, és el kell kerülni, hogy egy-egy kérdést többször feltegyenek, annak semmi értelme, hogy a pgp e ről legyen öt kérdés, és az, a nemek egyenlőségéről pedig csak egy. Tehát frakciónként erről meg kell egyezni, és nagyon fontos, hogy jól megszervezzük a munkát. Aztán Tyson asszony meghallgatásán is ott leszünk. A ügyi szakbizottság itt az illetékes, mi csak társult illetékességgel bírunk, és azt kell elérnünk, hogy egy-két kérdést azért föl tudjunk tenni. Nyilván a frakciókkal itt is egyeztetünk, és azt hiszem, hogy a koordinátorok már ezzel is érdemben foglalkoztak, tehát ezt, ezt is megbeszéltük már. Még egyáltalán nem világos, hogy pontosan hogy alakulnak a tárcák. A két érintett biztosra gondolok, tehát Jurova és Tyson asszony között nem világos, hogy ki miért fog felelni. Például az anyaság kérdésében nem tudjuk, hogy ez ki ezt tartozik majd, Jurova asszonyhoz vagy Tyson asszonyhoz. még nem lehet tudni, reméljük hamarosan ez is kiderül. És így érdemben tudjuk föltenni a kérdéseket majd a meghallgatásokon. Ennyit szeretem volna erről elmondani. Ezzel kapcsolatban van egy kérdés? Azt hiszem Morvai asszony jelentkezett. Yes, uh, thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Ha jól értem, az Európai Ombudsman olyan döntést hozott, hogy a koordinátorok ülésének összefoglalóját minden képviselőnek írásban el kell jutatni, úgyhogy várom, hogy mi is, én is megkapjam a koordinátorok ülésének jegyzőkönyvét írásban. Miért? Mert mi, akik ugye független képviselői vagyunk ennek a parlamentnek, és nem tartozunk egyik nagy párthoz sem, de mi is megválasztott képviselők vagyunk, teljes jogú képviselők, mi is szeretnénk tájékozódni ezekről a döntésekről, és ennek kapcsán azt szeretném megkérdezni, hogy az igazságosság és az arányosság ö, ö, elve alapján nekünk is lehet-e ehhez a kérdéshez hozzászólnunk. Az arányosság azt írná elő, hogy ezt az ENSZ Szidó Bizottsága és ezt kimondta, hogy a függetleneknek is lehetőséget kell adni kérdésfeltevésére. Igen. Nézzük az első kérdést természetesen. Amikor közöltem, hogy a koordinátorok ülésén milyen döntések születtek, akkor ezt az információt később írásban el fogom jutatni mindenkinek, tehát a szakbizottság összes tagjának, így természetesen önnek is eljutatjuk majd a koordinátorok ülésén született információkat, döntéseket. A titkárság most arról tájékoztat engem, hogy arról is megállapodás született, hogy minden egyes meghallgatáson a függetleneknek, a függetlenek két kérdést tehetnek fel, tehát önnek meg kell egyezni kollégáival, a többi függetlennel, akik részt vesznek majd a meghallgatáson. Meg kell egyezniük, hogy ki teszi fel a kérdéseket, és milyen kérdést tesznek fel. Tehát mindenki a frakción belül egyezkedik erről. Önöknek is ugyan, önök is ugyanilyen elbírálásban részesülnek, két kérdést tehetnek fel tehát a függetlenek. Muy bien, pues si no hay... Ja. Nincs több kérdés. Következő napi rendi pontunk. A nők és a férfiak közötti egyenlőség 2013-ban. a jelentéstevőnk Tarabella úr. Ma az első eszmecserére kerül sor. Még semmilyen munkadokumentumunk nincs. Ez nem véletlen. Szeretnénk nagyon odafigyelni arra, hogy a kollégáknak mi a véleménye. És ez alapján fogja elkezdeni Tarabella úr a munkáját, ez alapján készül majd el az első vázlat. Ez egy éves jelentés, minden évben kell egy ilyen témájú jelentést készíteni az Európai Parlamentben, hogy a parlament tudja, hogyan alakul a nők és férfiak közötti egyenlőség helyzete az intézményekben. Fontos jelentés ez, Ez arról is szól, hogy egyfajta jelző rendszer indul be, ezzel tudatosítjuk magunkban, hogy melyek azok a problémák, amelyek még mindig léteznek egyenlőtlenségek nők és férfiak között. Remélem, hogy az első vitán, a mai napom, sok olyan elgondolás fog elhangzani, ami hasznos lesz majd Tarabelle úr számára az új parlamentnek állást kell foglalnia a munkánk számára fontos területeken. Tarabella úrnak adom meg a szót. Merci, madame. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Nagyon, nagy, nagyon örülök, hogy itt lehetek, és én lehetek a jelentéstövője ennek a jelentésnek. A parlamenti ciklus elején készül el a ez a jelentés. Már 2009-ben, illetve 2010-ben alkalmam volt egy ilyen jelentést elkészíteni. Az előző ciklusnak a végén visszautasítottak egy jelentést. Ez egy az, utolsó, az utóbbi ciklusnak a végén érkezett jel volt. Szerintem ezt el kellene kerülni. Szeretném elmondani, hogy nagyon sok új kolléga van itt velünk, ők árnyék jelentéstevők is. A parlamentben ugye kettő, vagy ha lehet, akkor három frakció kell, hogy együtt dolgozzon szeretném elmondani, hogy véleményem szerint olyan témákra kell koncentrálni, amelyek alapvető fontosságúak az egyenlőség, illetve az egyenlőtlenségek csökkentése szempontjából. Ezért javasolnám, hogy legelőször hát hét téma van, hét olyan téma, amelyet szerintem tárgyalnunk kell. Az egyik, az, az első, az nyilván a válság. Nyilvánvalóan alapvető fontosságú hatást szenvedtek el a nők a munkahelyi körülmények között. Például a részmunkaidő is a válságnak az egyik hozadéka. Ugye nagyon nehéz teljes munkaidőben dolgozni. A második téma a barcelonai célkitűzések, amelyeket 2002-ben tűztek ki, és 2010-ben kellett volna őket elérni, de nem sikerült ezeket elérni. A a gyermekek ö, ö, szempontjából ugye fontos, hogy a gyermekekre vigyázzon ö, valaki, hiszen a nők csak így tudnak dolgozni, és így tudják a magán, illetve a szakmai életüket összeegyeztetni. Ez szerintem nagyon fontos pont. A harmadik, az már a szadózással kapcsolatos. Tudom, hogy nincs hatáskörünk a szadózás tekintetében, de talán vannak olyan európai államok, amelyekben érdemes vizsgálni, hogy az adózás hogyan függ össze a nemekkel, ugyanis az adózás sokszor rossz, káros a, női dolgozók számára. A negyedik pont előtt szeretném a, a bizottságnak a nagyon jó feljegyzését üdvözölni. Sajnálom azonban, hogy a bizottság csak egy, egy dolgot szeretnék kiemelni. A, a szülési szabadsággal nem nagyon foglalkozik ez a feljegyzés. Tudom, hogy a parlamentnek az álláspontját nagyon kevés többség, nagyon kis többséggel sikerült csak elfogadni. Ami fontos, az az, hogy nem szabad így hagyni ezt a dossziét, hanem mindenképpen le kell zárni. Az ötödik pont, ez a gender backup, vagyis a különbség a női és a férfi fizetések között, amely akár 16-20% is lehet bizonyos tagállamokban még több tíz év múlva is fogunk erről beszélni. Az biztos, hogy haladást már sikerült elérni, de a fizetésekben lévő női-férfi különbség az még mindig jelentős. A hatodik pont az nyilvánvalóan a nők ellen irányuló erőszaknak a csökkentése. Van ugye női bántalmazás elleni európai év, illetve még nem volt, de kellene, hogy legyen. Már az előző ciklusban is írtunk egy nyilatkozatot, amelynek nyilván nincs semmilyen jogi ereje, de mégiscsak nagyon sokan aláírták, a többség aláírta, ez igencsak ritka a nyilatkozatok esetében. Úgyhogy ez mindenképpen szerintem szimbolikus és emblematikus. A cyber erőszak az erőszaknak egy új formája. Tudjuk, hogy nem csak fizikai, hanem pszichológiai, illetve erkölcsi erőszakot is elfogadnak a a nők ellen. Ugye múlt héten egy 16 éves lány öngyilkos lett, ugyanis interneten zaklatták. Nem szabad tehát elmenni a cyber erőszak ellen. A következő pont pedig az, hogy minden nő számára biztosítani kell Európában azt, hogy a saját testével rendelkezzen, és a fogamzásgátláshoz, valamint az abortuszhoz joga legyen. 2009-ben ezt a bekezdést már felvetettük, meg is, meg is szavazták egész nagy többséggel, úgyhogy nem szabad elmenni ezen betület mellett sem tisztelt elnökasszony, szeretném, hogyha foglalkoznánk egy másik problémával is, méghozzá szegénység problémájával, amely főleg az egy szülővel működő családokat érinti, ahol is a gyermek az édesanyával él. Kellene, jobban kellene felhasználni a fiatal loknak szánt alapokat, amit valóban szeretnék, ezt el is mondom most, mert elmondtam az előző ciklusban dolgozó kollégáknak, elmondom az új kollégáknak is. Vannak olyan bekezdések, amelyek idézőjelben haszontalannak tűnhetnek a, azon ügyel szemben, amelyet mi képviselünk. Úgyhogy véleményem szerint a múlt, a tavaly év tanulságaival kellene táplálkoznunk. Az előző években kidolgozott dokumentumokat nem mindegyiket fogadták el, úgyhogy nagyon egyszerű szöveget szeretnék, amely az alapvető jogokra helyezi a, a hangsúlyt. Tisztelt elnök asszony, várom a javaslatokat, a megjegyzéseket mindenkitől. Nagyon köszönöm. Muchas gracias. Köszönöm szépen, Tarabella úr. Megköszönöm ezt a bevezetőt. Most pedig Noil asszony következik. Köszönöm szépen ezt a kiváló jelentést. Nagyon sok fontos területtel foglalkozik a szöveg, de ezek közül is, vagy ezen túl szeretnék egy további területet megemlíteni. A nem mel kapcsolatos egészségpolitika. Ugyanis mindig az derül ki, hogy amikor gyógyszereket próbálnak ki, akkor nem figyelnek eléggé a nők speciális szempontjaira. Férfiakon több gyógyszert jobban próbálnak ki, mint női szervezeteken, és éppen ezért Bécsben alakult egy új tanszék, amely kifejezetten a nemek egyenlő ö, orvoskutatási szemléletét támogatja. Köszönöm. Következő felszólalónk Morvai asszony. Köszönöm szépen, érdeklődéssel hallgattam Tarabella urat. Mindig öröm számomra, amikor a nők egyelő méltóságáért és nők jogaiért férfiak is harcolnak Eh, viszont mindig furcsán érzem magam amikor férfiak eh, emelik föl a hangjukat a nők abortuszhoz való jogáért. engedje meg hogy eh, tájékoztassam tarabella úr és többi férfitársamat is hogy ellentétben bizonyos szlogenekkel miszerint az abortusz szabad választás egyetlenegy nő sem választja szabadon az abortuszt egyetlenegy nő számára sem örömteli dolog az abortusz azért választják a nők az abortuszt mert szexuális kapcsolatból amelyet férfival folytattak adott esetben saját férjükkel vagy éppen egy alkalmi kapcsolatból történt a nem kvánt nem tervezett terhesség terhesek lesznek várandósak lesznek és valamiért nem tudják a megfogant gyermeküket megszülni. nagyon sokszor azért mert például a házastársuk vagy a partner nem hajlandó arra hogy kivegye a részét a gyermek felneveléséből sokszor erőszakkal is vagy lelki terrorral kényszerti rá a női partnerét arra hogy szakítassa meg a terhességét. itt tehát a férfiaknak nem ebben kellene elsődlegesen hogy szerepe legyen hogy harcoljanak ezért az úgynevezett szabad választásért hanem abban hogy a férfi társaiknak a felelősségét felkeltsék egyrészt a vonatkozásban hogy a nem kívánt terhességeket megelőzzék hiszen az e bizottságban sokat hangoztatott a nők reprodukciós jogai és ugye kontrollja a saját testük felett akkor valósulhat meg hogyha ezt a férfiak tartják és nem ejtenek teherbe nőket akaratuk ellenére. tehát én arra kérem tarabella urat és az e bizottságban a jogainkért harcoló férfiakat hogy férfitársaikat próbálják meggyőzni arról hogy vállaljanak ők is felelősséget a fogamzásgátlásért ne tekintsék azt teljesen a nő felelősségének ne ejtsenek olyan nőt teherbe aki nem akar teherbe esni illetőleg hogyha megtörtént a nem kvánt nem tervezett terhesség létrejötte akkor vállaljanak felelősséget azért hogy a közös gyermeket felneveljék és ezt ne tekintsék a nő egyedüli felelősségének. köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Most uh, Kuracov kollégának adok szót. Merci, Monsieur Tarabella, pour votre... Köszönöm szépen Tarabella úrnak a beszámolót. Nekem tetszett a struktúrája is, és hogy mit húzott benne alá. Én is, ha megengedik, akkor kiemelnék néhány szempontot. Először is az fontos, hogy az idei jelentésben kitérjünk a strukturális reformok hatására és a nők és férfiak közötti egyenlőségre gyakorolt hatására. Ennek egyértelmű hatása van a munkaerőpiacon, a nyugdíjrendszerekben, és az idős nők helyzetére Európa szerte. Tehát fontos, hogy ennek kapcsán elmondjuk, hogy a jelentésnek a fő hangsúlya ezekre a területekre helyeződik. Második sorban pedig ön említette a nők elleni erőszak kérdését, ez mindannyiunkat valóban érint de szeretném jobban látni, hogy a, az erőszak elleni fellépés költségvetésileg mennyire fedezett, mert azt látjuk, hogy egyes országokban ez az erőszak probléma, noha mindig is jelen volt és jelen van, egyre súlyosabb és ez hozzá kéne igazítani a költségvetési sorokat. Úgy gondolom, hogy a jelentésnek ragaszkodni kéne ahhoz, hogy európai szinten az Európai Bizottságnak olyan irányelvet kéne elfogadnia, amely hathatósan támogatja ezt a harcot. Harmadsorban pedig, röviden, ami a szegénység aspektusát illeti, valóban ez főleg az idős nőket sújtja, ez a probléma, és a nők jelenléte a különböző közigazgatási döntéshozó szervezetekben ezzel összefüggésbe hozható. A hét ponttal kapcsolatban pedig az a gondolatom, hogy ne beszéljünk a jelentésben még megállapodásról. Tudom, hogy mi történt, nem tehetjük meg, hogy ezt a témát kiemeljük, mert egyes országokban teljesen más a helyzet, mint másokban. Ugye Spanyolországban például az abortuszra kapcsolatos törvényt végül visszavonták, de ez a veszély, amit, amiről önről is beszélt, mindenhol fenyeget, és fontos, hogy bizottságunk ebben a témában is világos állást foglaljon. Ácsú? E, dabar žodis Bilbao. Köszönöm szépen. Most Bilbao asszony kap. Köszönöm szépen. Először is szeretném, hogyha konstruktív lenne ez, az ez a jelentés, és jó lenne, hogyha nem úgy néznénk ki, mint a tavalyi jelentés, amit az utolsó pillanatban a parlament nem fogadott el. Ezzel nagyon rossz üzenetet közvetítettünk a külvilág felé, és elsősorban az európai nők felé, ők nem ezt várják tőlünk. Remélem, hogy ebben a parlamenti ciklusban ezzel a jelentéssel sikerül megfelelni az elvárásoknak, és felelősen tudunk politizálni. Egyetértek azzal, amit a jelentés tevő elmondott. A bizottság által előkészített dokumentum ismételten konstatálja, hogy a nők és a férfiak közötti egyenlőtlenség az élet minden terén ott van, ott van az erőszakban, a, munka, a munkában, foglalkoztatásban, stb. stb. És azt hiszem, hogy ezzel a mostani jelentéssel egy lépést előre kéne tennünk. Azt hiszem, most már a harmadik ciklus óta foglalkozunk egy ugyanazzal az irányelvel, a, nő, a szülési szabadság kérdése férfiak és nők számára, de az igazgatói tanácsokban. Nos, európai szinten az első jelentés, az erőszak témájában az első európai jelentés tavaly született. Hát először is föl kell mérni a jelenlegi helyzeted, de gondolkodjunk el azon, hogy milyen dolgokat kéne fölvetni ebben a jelentésben. Gondolkodjunk el azon, hogy parlamentként milyen kompetenciáink vannak ebben a kérdésben, illetve ebben a ciklusban a szakbizottságnak is ki kéne dolgozni bizonyos prioritásokat. Akarunk egy erőszakról szóló európai irányelvet? Szerintem igen, mert még mindig vannak olyan tagállamok, ahol azt gondolják, hogy magánügy az erőszak, a nők ellen irányuló erőszak sokszor nincs is megfelelő statisztika erről. Többet kell tudnunk az elmúlt években, ugyanis nyilvánvalóan megnövekedett a nők elleni erőszak aránya, aránya vagy előfordulás Európában. Azt kérem tehát a jelentéstevőtől, hogy próbáljuk meg elérni azt, hogy definiáljuk, hogy ebben a parlamenti ciklusban mik a szakbizottságaink prioritásai. Jó lenne, hogyha európai szinten harmonizált eszközeink lennének, hogy ezeket megvalósítsuk, és jó lenne, hogyha az adatokat tudnánk hasonlítani az összes európai tagállam és régió között, meg kell nézni, hogy mik a bevált gyakorlatok, bizonyos területeken vannak már jó eredmények, máshol nem, meg kell nézni, hogy miért, meg kell ezt vizsgálni. Tehát egyfajta diagnózist kell fölállítani, de ezen túlmenően a jövőre való kitekintés elkészítése is a mi dolgunk, és meg lehet ezt tenni ebben a jelentésben. Köszönöm. Ačiū. Anna Gerd, prašau. Tack så mycket eh, och tack till Tarabella. Köszönöm szépen. Köszönet Mark Tarabellának. Mark elég régóta foglalkozik már hasonló kérdésekkel, most többi a jelentés, örülök neki. Jó magam is, már foglalkozom ezzel egy ideje. Ugye évente be kell számolnunk a férfiak és nők közötti egyenlőség helyzetéről. Nagyon kínos volt, hogy tavaly erre nem kerülhetett sor. Ez számomra úgy tűnt, mintha visszalépés történt volna az egyenlőség kérdésében, és ennek a legfőbb áldozatai nyilván a gyerekek és a nők. Úgy gondolom, hogy Tarabella úr megközelítése jó, de engem azt szokott fölháborítani, hogy minden évben ugyanezek a megfontolások szoktak előjönni a jelentésben. Minden egyes tagállamban meg kell oldani a problémákat, sőt, EU szinten is. Feladatunk tehát az, hogy a létező problémákat megoldjuk. Például az egyelő munkáért egyelő fizetés kérdése, vagy a szülői biztosítás kérdése. Nagyon fontos, hogy a férfiaknak és a nőknek is legyen joga ahhoz, hogy otthon maradjanak a gyermekükkel. És hogyha ezt nem tudjuk megvalósítani, ha nincsenek ilyen jogszabályok, akkor nem lesz egyenlőség. Már említette a barcelonai, a barcelonai célokat, illetve a gyermekeknek abbéli jogát, hogy az iskola előtt is intézményekbe járjanak. Hát általában, miután a nők rosszabbul fizetettek, a nők szoktak otthon maradni a gyerekkel, akkor a gyermekeknek nem jut hely a különböző intézményekben. És a nőknek szokott, a nők szoktak általában részmunkába dolgozni. Nos, a nők feladata a mai napig is mindez. Mostanában hosszabb életet élünk, és sokszor éppen ezért a nyugdíj mértéke, vagy nyugdíj mennyisége sem túlságosan magas. Még egy dolog, embercsempészet. 2011-ben vizsgáltuk ezt a dolgot, akkor konstatáltunk, hogy nő az embercsempészet áldozatainak aránya. Ez azért fontos, mert jövőre kell a tagállamoknak beszámolni arról, hogy az embercsempészet megelőzésére milyen intézkedéseket hoznak, hoztak. És egyetértek a kollégákkal, az egészségügyi kérdés nagyon fontos. Évekkel ezelőtt Eva Britt Svensson a zöldektől kiváló jelentést írt az egészségügyről, illetve arról, hogy az egészségügyi ágazatban a nők ellen milyen megkülönböztetés folyik. Köszönöm. Berger, please. Thank you, uh, Madam Chairman. Um, and uh, at the... Annak a kockázatát is felvállalva, hogy Tarabella úrnak most uh, többletmunkát okozok, uh, és bár a listája nagyon uh, sok mindenre kitér, és egyetértek azzal, amit mondott, nekem lenne még egy javaslatom, az igazságügyhez való hozzáférés felvétele ugyanis erre a listára. Ugyanis azt látjuk, hogy az igazság szolgáltatásban a nőknek gyakran nem ugyanolyan a hozzáférése a joghoz, mint a férfiaknak. Gyakran például nincs pénzük arra, hogy ügyvédet fogadjanak, akkor tulajdon jogi helyzetük sem minden európai országban ugyanolyan, mint a férfiaknak a nőket sokkal gyakrabban küldi kisebb bűncselekményekért első alkalommal börtönbe, mint a férfieket, és a nő kereskedelem áldozatait nem biztosítják mindig kellő védelemben, utólagos támogatásban, tehát sok területen kimutatható az egyenlőtlenség. Ezzel foglalkozni kéne, és a új kollégáknak szeretném ráirányítani a figyelmét arra, ez a második mandátumom most, hogy ugyebár nálunk minden szakbizottságban van egy alelnök, akinek az egyenjogúsági kérdésekkel kell foglalkoznia, és jó lenne, hogyha élnénk ezzel az eszközzel, meg tudnánk első körben, hogy az különböző szakbizottságokban ki a gender equality felelőse, fölvennénk ezekkel a kollégákkal a kapcsolatot, mert ha a parlament erre lehetőséget tesz, akkor ezt használni kell, és sok mindent jobban tudnánk érvényesíteni, hogyha élnénk vele. Köszönöm szépen. Lebevri asszony. Merci, Madame la Présidente. Je, je m'exprime. Köszönöm, elnök asszony. Most eh, én szólalok fel, ugyanis Maria Gabriel eh, jelentéstevő szóval nincs itt. A következő hetekben ő lesz majd Márk Terebelával kapcsolatban. Szerettem volna a jelentéstevőnek megköszönni ezt a prezentációt, amelyet rendkívül érdekesnek találtam, nagy figyelemmel hallgattam ezt a prezentációt. Hét pillérre kíván tehát támaszkodni majd ez a jelentés. Szeretném a jelentéstevőnek megköszönni azt, hogy levonta a következtetéseket, amelyeket az előző jelentésből vonhattunk le, ugyanis véleményem szerint nagyon bölcsen szólalt fel és nagyon jól látja, hogy az előző jelentésnek mi is vezethetett az előző jelentés bukásához. Úgyhogy véleményem szerint a következő napokban, illetve hetekben támogatni fogjuk a jelentéstevőt, és biztatni fogjuk arra, hogy dolgozzon együtt pozitív és konstruktív módon velünk. Persze ehhez időre van szükség, és meg kell találni a konszenzust, hiszen csak így lehet az előttünk álló kihívásokon túljutni, és nem beleesni olyan csaptákba, amelyek előttünk állnak. A különböző mm, témák, témákhoz a néppárt majd hozzá fog szólni. Nagyon örülök, hogy több hogy a frakciónknak több prioritása megjelenik majd ebben a jelentésben. Egészen pontosan arra a témára szeretnék kitérni, amely mindenki számára fontos, a néppárt számára pedig kivételesen fontos, nagyon aggódunk emiatt. Ez a nők elleni erőszak, illetve a mindenféle kihasználás elleni harc, valamint az emberkereskedelem elleni harc. Tudjuk, hogy ez utóbbinak a nők és egészen pontosan a fiatal lányok gyakran esnek áldozatul. Köszönöm, hogy erre a témára külön hangsúlyt fektet, mi nagy figyelemmel fogjuk ezt, ezt követni, ezt a fejezetet. Majd javaslatokat fogunk megfogalmazni. A, a cyber erőszak szintén egy olyan téma, amely miatt aggódunk a fizetésben jelenlévő különbség, illetve a nyugdíjban jelentkező különbség a nők és a férfiak között szintén egy olyan téma, amely jelen kell, hogy legyen ebben a jelentésben. Hiszen ezek olyan témák, amelyek miatt a néppárt nagyon aggódik. Nem szeretném hosszúra húzni nyilvánvalóan majd sikerül egyességre jutnunk a témák többségében. A témák többségében bizonyára. Véleményem szerint a, az oktatáshoz való hozzáférés, illetve mindenféle képzéshez való hozzáférés, valamint a szakmákhoz, az egyetemekhez való hozzáférés szintén egy olyan téma, amely jelen lehetne a jelentésben. Bizonyos véleményem szerint fontos, hogy minden, hogy az összes oktatási formához, az összes szakhoz hozzáférhessenek a nők is. Tehát ilyen szellemben, nagyon konstruktív szellemben fogunk önökkel együtt dolgozni, a jelentés tevőnek a szavai is ezt mutatják. A frakcióm nagyon is, nagyon is támogatni fogja ezt. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Köszönöm Mártnak ezt a prezentációt, amelyet most tartott, és köszönöm, hogy ennyire elköteleződött a nők melletti harcban. Ezt szeretném kiemelni, hiszen, is, hiszen ebben a szakbizottságban leginkább nők ülnek, úgyhogy nem, nem is csak öröm, hanem hozzáadott érték az, hogyha egy férfi elkötelezi magát ilyen nőket érintő témákban. Úgyhogy köszönöm neki ezt, a, ezt az elköteleződést. Azt is szeretném megköszönni, hogy ezt a hét témát felvetette a jelentésben. Nyilvánvalóan ezeket a témákat még ki lehet majd egészíteni, de hogyha megnézzük, hogy milyen hét témát fog a jelentés érinteni, bizonyos alfejezetekkel együtt, akkor láthatjuk, hogy a jog illetve a női esélyegyenlőség le van fedve ebben a, le lesz fedve ebben a jelentésben. Nyilvánvalóan válságot élünk 2008 óta, a pénzügyi válság óta. A válság miatt pedig európai választ kellett kialakítani, az államadóságot európai szinten kellett kezelni, emiatt pedig felütötték a fejüket olyan ellensfoglalások, amelyek néha, néha igencsak szigorúak voltak és amelyek az állami kiadásoknak a csökkentéséhez vezettek. Na már most, hogyha erről beszélünk, akkor rögtön eszünkbe jutnak azok a szolgáltatások, amelyekhez a nőknek kellene hozzáférniük az egészségügy tekintetében van egy olyan jelentés, amely kimutatja, hogy a, nőknek, hogy a nők több mint 30%-ának a szülés előtti, illetve a szülés utáni időszakban nincs hozzáférésük az egészségügyi szolgáltatásokhoz. Véleményem szerint ez Európában igazi dráma, hiszen ezek a kiszolgáltatott nők nem kapnak védelmet nem kapnak védelmet, ugyanis nem sikerül garantálni ezeknek a nőknek a szülés előtt, illetve a szülés után az alapvető egészségügyi szolgáltatásokat. A válság esetén ezt a példát hoztam, de természetesen más példákat is felvethetünk. Például azt, hogy az időseket érintő kiadásokat is csökkentették, hiszen a az állami szolgáltatások, hogyha nem foglalkoznak az, az idős emberekkel, akkor ez a, ez a teher, és itt tényleg teher szót használok, ez a teher, ez a családra hárul. Tehát a nőnek kell egyszerre foglalkoznia a gyermekével, illetve a szüleivel is, Na már most a gyermek, hogyha óvodába vagy bölcsödébe kerül, akkor ennek mind-mind kihatása van a női emancipációra. Véleményem szerint a válság válság miatt ezekre a témákra ki kell térni. már öt éve költségvetési megszorításokat eszközölünk, úgyhogy most már talán ideje lenne mindezt felmérni a nők szemszögéből megnézni, hogy ennek a politikának milyen hatása is lehetett a nők és a férfiak közötti esélyegyelőségre. Köszönöm. Thank you, now. Köszönöm szépen, most pedig. Euh, Én arra szeretném ráirányítani a figyelmet, amit a hatos pontban foglalt össze Terebele úr, vagyis az erőszak kérdésére. Én sokat dolgozom fogyatékos, fogyatékkal élő emberekkel, és a roma kisebbség képviselőivel, és ez a téma az a körükben különösen gyakran fölmerül. Ők nagyon kiszolgáltatottak minden országban, többszörösen. Azok a fogyatékkal élő nők tehát, akik kénytelenek elviselni a folyamatos erőszakot, és nincsen semmilyen eszközük, még információjuk sem arról, arra vonatkozóan, hogy mit tehetnének. Tehát vannak ezek a nagyon rossz bánásmódban részesülő nők, és ha azt akarjuk, hogy ez a probléma enyhüljön, nem elegendő papírra vetni egy nyilatkozatot, hanem valamilyen konkrét fellépést kéne kezdeményezni. Szlovákiában a helyzet katasztrofális, mert nincs elég olyan anya otthon, vagy nő otthon, ahol a bántalmazott nők meghúzhatnák magukat, nincsen rendőrségi támogatás az áldozatoknak, ezért a jelentésben szerintem azt is bele kéne írni, hogy az egyes országokban konkrétan milyen helyzet jellemző, és mit szeretnénk ehelyett konkrétan látni, hogyan kéne a nőket támogatni. Uh, Köszönöm szépen, Björk asszony. Uh, thank you. Köszönöm, angolul szólalnék föl, mivel Valina asszony uh, az árnyék előadó kért meg, hogy beszéljek a nevében. Amit ő el akart volna itt mondani, nagyjából az, ami itt már elhangzott, ő szerette volna belevetetni, de ez már benne van végül is, a válság hatásait a nőkre és az idős nőkre különösen. Ez, ezzel tehát foglalkoznunk kell, hogyha a nők egyen jogúságáról beszélünk, a foglalkoztatásbeli helyzetükről minőség és mennyiségi elemzést is várna a tekintetben, hogy hogyan nő, mert úgy tűnik, hogy nő, nőnek az akadályok, és 39%-kal pedig alacsonyabb a nők nyugdíja, mint a férfiaké általában. Hangsúlyozná, hogy olyan politikákat kell kialakítani, amelyek a nők munkaerőpiacra való bejutását és ott maradását segítik, és ahogy már korábbi felszólalásaiban is kiemelte, a közféra szerepét szeretné a jelentésben is megjeleníteni, az tehát, hogy milyen szerepet vállal az állam a női jogok foglalkoztatási helyzetük javításában, érvényesítésében ő is foglalkozna a nők elleni erőszak valamennyi formájával, és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésük is foglalkoztatja őt is tehát. És a, a vallási ö, szervezetek ö, szerepét a nők önálló döntésében betöltött negatív szerepét is kiemelni, hogy egyes vallási szervezetek ö, korlátoznák a nők jogát a szexuális szabadsághoz. Jó napot kívánok, én is nagyon köszönöm Márk Tarabella úrnak ezt a jelentést, legfőképpen pedig szeretném megköszönni neki azt, hogy ilyen módszerrel kíván hozzáállni ehhez a munkához, ugyanis ez a módszer inkluzívnak tűnik, és mindenki számára nagyon elérhetőnek. Én mindeközben azt gondolom, hogy foglalkoznunk kell azzal a kérdéssel is, hogy ebben a teremben és ebben a parlamentben, itt az Európai Parlamentben nekünk tudatában kell lennünk annak, hogy kulturális missziót végzünk. Ez a kulturális dimenzió pedig a nőkhöz, illetve a férfiakhoz egyaránt kell, hogy tartozzon. Ugyanis, hogyha erre nem kerül sor, akkor kevés lépést tudunk megtenni, és mindannyian férfiak és nők is tudjuk, hiszen a politika mindannyiunknak a missziója és a mestersége is. Tudjuk, hogy a női jogi kérdésekben is a harcokat csak akkor tudjuk meg, megnyerni, hogyha nők, férfiak állnak mellettünk, és hogyha a civil társadalom is velünk van, ugyanis nélkülük semmilyen haladást nem tudunk elképzelni. Úgyhogy mindenkit kérek arra, hogy a nő, polit, női jogi politikát ne ideológiai, ne ideológia mögé bújtassa, ugyanis ezeket a női kérdéseket mindenképpen meg kell oldani, hiszen ezen pontok esetében én olyan nőket és férfiakat szeretnék látni, akik hosszú távon gondolkodnak, és képesek ezekkel a kérdésekkel foglalkozni. Nem tudom tovább azt látni, hogy a női delegáltak kapják ezeket a szerepeket csak. Én azt gondolom, hogy ebből a szempontból megértettük, hogy a mi missziónk kulturális misszió. Úgyhogy szeretném elmondani, hogy aggódom az iskolai, illetve oktatási dimenzió miatt. Véleményem szerint az Európai Parlament, és egészen pontosan ez a szakbizottság, ebből a szempontból ki kell, hogy hangsúlyozza az iskola kérdését, az oktatáspolitikai kérdéseket, amelyek amelyek az iskolában kezdődnek. Hogyha az iskolában nincs esélyegyenlőség, akkor nem tudunk tovább lépni. Mindenképpen a jövő felé kell tekintenünk, a következő generációkra kell néznünk a jelenlegi aktuális problémákat politikai feladatunk megoldani, azonban olyan politikai uniót kell kialaktanunk amely az értékekre és az egyességekre alapul. Úgyhogy már az iskolától kezdve szeretném, hogyha a jelentés foglalkozna azzal, és hogyha mi mindannyian foglalkoznánk azzal, hogy az iskola kérdése jelen legyen a jelentésben, ami a cyber erőszakot illeti, az előadóval, az árnyék előadókkal is nagyon szívesen dolgozom együtt, hiszen Olaszországban nagyon sok olyan nő van, főleg fiatalok, akiket bántalmaznak méghozzá a világhálon, és akik emiatt a bántalmazás miatt valamilyen elkesedett tettet hajtanak végre. Ami a szegénységet illeti, itt a nyugdíjra is gondolunk. Az európai nyugdíjak esetében a helyzet nagyon rossz a nők számára, ugyanis a, le, a legtöbb esetben a nőknek kell a az idős emberekről gondolkodni, gondoskodni, hiszen egyszerre kell a gyermekükkel foglalkozni, valamint a szülőkkel is. azt is szeretném elmondani, hogy én, mint jelentéstevő, nagyon kiállok a szülési szabadságért, és véleményem szerint itt is teljesen rugalmas és fokozatos hozzáállást kell alkalmaznunk. Ugyanis, hogyha nem ez a helyzet, akkor a szülési szabadságnak a kérdésében nem tudunk előre, előbbre lépni. Valaki ezt az előbb elmondta, hogy már évek óta ö, foglalkozunk ezzel. Na már most, hogyha ideológiával foglalkozunk, akkor nem sikerül majd eredményeket elérnünk, és az európai nők nem fognak nekünk megköszönni semmit. Ha viszont azonban megváltoztatjuk a hozzáállásunkat, akkor tudunk eredményeket eszközölni, mert pedig én azért vagyok itt, hogy, hogy eredményeket érjek el, és nem pedig azért, hogy pusztán pusztán pusztán én elégedett legyek. Ami a szülési szabadságot illeti, itt is kulturális hozzáállása van szükség esélyegyelőségi szempontból. Ugyanis itt tudjuk megmutatni azt, hogy igenis össze lehet egyeztetni a szülőknek a különböző szerepeit és ebben kész vagyok támogatásomat adni. gospođo e, predsjednice ja bih željela e, samo malo proširiti teme koje su e, Még egyszer azokat a témákat szeretném felvetni, amelyekről ugye már volt szó, de nekem kiegészítésem lenne hozzájuk. Én is szeretném ezt a jelentést egy kicsit kiegészíteni, például a munkaidőre vonatkozó megjegyzésekkel, hogy a szolgáltató szférában például, ahol többnyire többségileg nők dolgoznak, és néha két-három héten át nyolc órában foglalkoztatják őket szabad nap nélkül, ráadásul alacsony fizetésért. Ezeknek a nőknek nyilván nincs idejük a családjukra, önmagukra szabad idejük. Aztán Gyakran látjuk, hogy ha egy pár családot akar alapítani, gyakran az anyaságot ma már kénytelenek luxus cikként tekinteni, nem képesek vállalni sokan akaratuk ellenére az anyaságot, mert nem tudják eltartani a gyerekeiket. Tehát ha erre jobban odafigyelnénk a nők családban betöltött szerepére, ahol végül is ugye a nevelés révén a gyerekek elsajátítják, hogy milyen emberekké válhatnak, persze ez nyilván a férfiak feladata is, különös kárt okozunk azzal, hogyha a nők és anyák jogait csorbítjuk. Mert nincs ennél erősebb jog és arról még nem is beszéltem, hogy senki ne tegyen olyat a másikkal, amit magának nem kívánna. Beethoven sem jött volna világra, hogyha követi az anyja azt, amit javasoltak neki, hogy hajtassa el a gyereket. Nagyszerű ember jött világra mégis, aki mellesleg az Európai Unió himnuszát, annak a dallamát írta. Tehát döntéseinkben, vitáink során az elővigyázatosság elvét tartsuk szem előtt, és mindig a társadalom valamennyi tagjára gondoljunk, amikor bármilyen döntést hozunk, és főleg azokra, akik sajnos nem tudnak maguk nevében döntést hozni. Köszönöm szépen a szót. Minden téma, amiről beszélünk, az mindig érinti a nőket és a férfiakat is. De tapasztalatunk az, hogy mégis csak a férfiakra figyelünk oda a hatások tekintetében. Ez otthon is látható, nemzeti, sőt európai szinten is ez az egyenlőtlenség megmarad de ahhoz, hogy minden területen ezt az aspektust érvényesíteni lehessen, az valószínűleg nagyon nagy áttekinthetetlenséghez vezetne, túl bonyolultá tenni a jogalkotást. Mark Tarabella javaslatával kapcsolatban az a benyomásom, hogy ő bölcs egyensúlyt teremtett a szövegben, és azokat a problémákat emeli ki, amelyek jelenleg a mai világunkban a legfontosabbak. Ez persze nem jelenti azt, hogy más problémák nem léteznek. Az sem jelenti, hogy a nőknek nincsen más speciális problémájuk a felsoroltakon kívül, de úgy érzem, hogy jól struktúrált ez a jelentés, és meg kéne tartani a struktúráját, hiszen ezt ő meg is indokolta már a bevezetőjében, hogy miért így építette fel a szöveget. A hetes pont azonban engem is külön foglalkoztat, nem ideológiai okokból, hanem politikai megfontolásokból és jogalkotási szempontból is. Az Európai Parlament és az Európai Bizottság idén nyilatkozatot adtak ki, és egy döntést is elfogadtak, egy határozatot, amely az élet védelméről szól. Az egészségügy ö, ilyen értelemben ö, definiálható feladatáról, és sajnos azt jelentették ki, mi is meg a bizottság, hogy ez tagállami kompetencia. Ö, kollégám azonban elmondta, hogy örül annak, hogy a spanyol kormány visszavonta az abortusz kapcsán benyújtott törvényt, de ez még mindig csak Spanyolország, a spanyol kormány, a spanyol nép vitája ez. Ezért Márk, téged arra kérlek, hogy ha nem akarjuk azt, hogy a parlament megint megosztott legyen a jelentés elfogadásakor, és hogy ezt a jelentést bármi fenyegesse, és már pedig nekünk európai nőkként csak ez lehet az érdekünk, akkor arra kérlek téged, hogy az abortusz kérdését hagyd meg a tagállamok kompetenciájában, és ne kérd azt, hogy, vagy ne is beszélj róla ebben a jelentésben, hogy ez európai szinten hogyan szabályozódjék. Es un poco <coughs> difícil. Kicsit Nehéz kiejteni a nevemet, elnézést. Szeretnék először is köszönetet mondani Tarabella úrnak, barátomnak és kollégámnak megköszönöm a jelentés bevezetését. Nos, nem szeretném azt megismételni, mint a kollégák elmondtak. 90%-ban mentesen beszélünk erről, erről. Amikor például nők elleni erőszakról beszélünk, mi mindannyian egyetértünk. Az erőszak vagy a munka és a család élet összeegyeztetésénél itt is egyetértünk. A olasz kollégám egy kicsit ideológikusan fogott ezzel, ehhez hozzá, de alapvetően mindenben egyet tudunk érteni. Zabroska asszonynak és a többi képviselőnek azt mondanám, hogy ez egy nagyon tágértelmű jelentés, sajnos tavaly nem sikerült megállapodni abban, hogy hogyan is nézzen ki ez a, ez a jelentés, úgyhogy idén konszenzusra kell törekedni. A nők elleni erőszakról Éva Brit Svensson és tavaly Pármanova asszony készített jelentést. Nem túlságosan nagy többséggel fogadtuk el ezeket. Az eva Brit jelentés esetében már még nagyobb volt a, a konszenzus. Egyértelmű tehát, hogy arra kell törekednünk, hogy egyrészt a nők érdekére odafigyeljünk, másrészt pedig az egész társadalom érdekeire figyeljünk oda. Két dologot szeretnék még megemlíteni, amiről még van, nem esett szó, de nyilván benne lesz a jelentésben, és ez is nagyon fontos. Nos, azon, arról a két irányelvről gondolok, ami az európai áldozat védelmi parancsról szól, illetve a különböző bűncselekmények áldozatait védő irányel. És hogyha lehet, ezt majd fel is teszem ezt a kérdést a meghallgatásokon. Például nagyon fontos az a, az az irányelv, illetve az a parancs, ami arról szól, hogy el kell távolítani az elkövetőt az áldozat nőktől. Parmanova asszonynak is volt egy nagyon fontos jelentés, ezért beszéltem róla, a nők elleni erőszakról. Egy irányelvre van szükség ebben a témában. És azt hiszem, hogy ezen a, ezen a területen ez prioritás is lehet. Aztán kiberbűnözés ez komoly hatása van a nők életére. A LIBE, és a LIBE szakbizottság és a mi szakbizottságunk tavaly a Jelili asszonyon keresztül egy jelentést készített a gyermekekről elsősorban, tehát a, azokról a gyermekekről, akik kiberbűnözés áldozatai, itt is szerintem össze kell fognunk. Köszönöm. Ich möchte der Vorvorrednerin gerne... Az előttem szóló előtt szóló kollega nőnek szeretnék reagálni. Állítólag a nőknek van egy problémája. Nem, szerintem nem a nőknek, hanem a társadalomnak van problémája, és a probléma hatása érinti a nőket. Tehát ne mondjuk azt, hogy ez egy női probléma, nem. Ez egy társadalmi probléma, tehát például, hogyha a megerőszakolás lehetséges és nem üldözött eléggé, ez nem a nők problémája. És a szexuális tartalmú reklámokkal kapcsolatban ugye november 15-én lesz a nők elleni erőszak napja, küzdelem napja, és továbbra is a nők testét a reklámok tömegesen használják vásárlás élénkintő célból, bármilyen termék kapcsán gyakorlatilag így próbálják a férfiaknak eladni a termékeket. Nagyon sok területen érvényesül ez, és ezt a témát is szeretném én felvetetni ebbe a jelentésbe, mert tudjuk, hogy különösen ezen a területen, ha nézzük a tévéműsorokat, elszabadult a pokol, nagyon kellemetlen trend érvényesül. Uh, thank you, and now Mr. Sebastian. Köszönöm szépen, most pedig Sebastian úr kap szót. Eh, Köszönöm szépen. A jelentéstevőnek azt mondom, hogy nagyon tetszett a jelentés fölvázolt struktúrája. És hogyha így indul el, akkor szerintem nagyon jó jelentés lesz belőle. Én újonc vagyok itt a parlamentben, és lehet, hogy kicsit naív kérdéseket teszek fel, de szerintem nem csak arról van szó, hogy ha a nők és férfiak közötti egyenlőségről letérnénk ki, hanem a bűnösöket is föl kéne tüntetni. Még mindig vannak olyan tagállamok, ahol nem számít bűncselekménynek a házasságon belüli erőszak, vagy úgynevezett szenvedély büntetnek tültetik ezt fel, ezzel próbálják meg elkendőzni. Hogyha megpróbáljuk elfedni ezeket az, erőszak, ezeket az erőszakos telekedeteket, az nyilván nem tesz jót a társadalom egészének, tehát mindenképpen föl kell, meg kell jelölni azokat a kormányokat, azokat a tagállamokat, ahol ez gond, szerintem ezt mindenképpen föl kell tüntetni a jelentésben. Elnök, köszönöm. Lezárom a hozzászólók listáját. Most a bizottság felé fordulok. Lucy von, asszony van itt a bizottságtól. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretném csak emlékeztetni önöket arra, hogy a bizottság éves jelentése a nők esélyegyenlőségéről nagyon fontos jelentés számunkra, kulcsfontosságú jelentés, ugyanis bemutatja, hogy az Európai Unió szintjén milyen cselekedeteket hoztak, legyen szó politikai vagy jogi cselekedetekről. Ezért is fontos, mert összegzi, hogy az európai stratégia hogyan is kerül megvalósításra, és a mutatókról is beszámol. Ezen mutatók alapján azt mondhatjuk, hogy a lehető legtöbb témában már vannak haladások, azonban ezek lassúak és nem egyenlőek tagállamról tagállamra, illetve témáról témára szállva. Például még több mint 70 évre van szükség a fizetési egyenlőséghez, hogyha ugyanilyen ritmussal halad ez tovább. Ezen jelentés kapcsán szeretnénk felhívni a figyelmet a nők és férfiak közötti egyenlőtlenségekre, a, tém, a számokat nem szeretném elmondani, hiszen önök ismerik ezeket a számokat, most beszéltek is erről, csak szeretném megköszönni a megjegyzéseket. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Most pedig eh, Terebella úré a szó. A, <clears throat> a jelentés eh, hosszabb lesz, mint azt terveztem. Hosszú lesz, az eh, biztos, hogy amikor a struktúrát felvázoltam, akkor természetesen ez nem, nem teljesen nincs kőbevésve. Ezek csak, ez csak, ez csak hét, ez, ez a hét téma, az a hét téma, amelyről mindenképpen szeretnék beszélni, de természetesen más témákkal is foglalkozhatunk. Külön fejezetet is szentelhetünk egy-egy témának, vagy esetleg bevonhatjuk egy-egy fejezet alá a fizetés, az egyenlő fizetés, illetve a nyugdíj témája is ide tartozik, hiszen az állami szféra, amikor nem van, amikor csökkentése, kerül, és ezért a, a megszorítások miatt a családokra hárul ez a teher. Egy fontos szerettem volna kiemelni, Zitnyánszka asszony ki is tért erre, illetve Sebastian úr is, tehát Sebastian úr is kitért erre. Megértem, hogy ön szeretné, hogyha a jó európai gyakorlatokból táplálkoznánk, hiszen vannak olyan országok, amelyek elő, elő járnak ezekben a témákban. Például a Spanyolország a nők elleni erőszak terén nagyon jó helyen jár. A, itt volt velünk Spanyolországból a spanyol elnökség alatt egy miniszter is, de szerintem nem szabad kihegyezni a kérdést egy-egy országra, nem szabad újjal mutogatni egy-egy országra, hiszen így a kollégák inkább a politikai kérdésekre kérdésekkel kezdenek el foglalkozni, úgyhogy ezzel erre szerintem erre szerintem mindenképpen figyelni kellene. Nem szabad hibát elkövetnünk, nem szabad a nemzeti politikákra így kitérni. Pozitív példákat azonban szabad felhozni, hogy ezekből a jó példákból, jó gyakorlatra vonatkozó példákból táplálkozhassunk az, hogy a nő hm, hozzáférhessen a fogamzásgátláshoz, illetve az abortuszhoz, illetve hogy a saját testével rendelkezhessen. Erről már, már beszéltünk, és a néppártos tevő az előző ciklusban, tevő, is felszólalt ezen témák, témák mentén. Akkor mondtam is, hogy jobb, hogyha a jelentést visszadobják, mint hogyha a jelentés nem a fontos témákkal foglalkozik, és nem is foglalkozik semmivel, csak azért, hogy mindenkinek a tetszését elnyerje. Ez nem az én, nem az én formám. Sok szor fogják módosítani a jelentést, ez biztos. Én a kompromisszumot fogom keresni. Szeretnék egy olyan szöveget szöveget kialakítani, amely összefogja az összes módosítást, illetve bizonyos módosításokat visszautasít. Hát olyan jelentést szeretnék, amely a bizottsággal együtt olyan üzenetet közvetít, amely a nőknek a jogára helyezi a hangsúlyt, és amely kiemeli a hiányosságokat, illetve a problémákat is, amelyekre, ered, amelyekre megoldást is javasolunk. Köszönöm a figyelmet! Uh, Köszönöm szépen, most rátérünk a következő napirendi pontunkra. a nők a téma, a koordinátorok úgy döntöttek, hogy egy magas szintű konferenciát fognak összehívni ebben a témában, amely a novemberi Nőjogi Bizottsági Ülés re lesz tempírozva. És Dagmar Schumacher asszony szeretném most kérni, hogy tárjon fel előttünk néhány részletet a konferenciáról és a témáról. Köszönöm, elnök asszony! Köszönöm a meghívást. Én az ENSZ nőjogi irodájának vezetője vagyok itt Brüsszelben. És első alkalommal jelentem most meg az új Nőjogi Bizottság előtt, ezért is szeretném elmondani, hogy nagy reménységgel nézek az együttműködés elébe, és a DG Plus 20 kapcsán is gondolom lesz bőven közös témánk. Ami a Spring Forward projektet illeti, a nők tavaszát, ez egy izgalmas Európai Bizottság által végrehajtott program. 2012-ben született róla döntés, és már az előző Nőjogi Bizottsággal is szerveztünk egy konferenciát ebben a témában. Most szeretnénk magas szintre emelni ezt. November 5-én, 6-án lesz a Spring Forward idei konferenciája. A Spring Forward program a nők gazdasági és politikai részvételével foglalkozik az arab világban. És ez lesz az idei témánk is, és önök adnak ennek helyet idén, amiért szeretnék önöknek köszönetet mondani. Van egy napirend tervezetünk, és a dátumok is most már biztosak ezt kiosztottuk, a titkárság megkapta, gondolom kiosztja. A konferencia célja az, hogy hálózatépítést, peer-to-peer -peer kapcsolatokat segítsen, és a problémára felhívja a figyelmet általában, illetve átültesse a gondolatot az európai parlament képviselőinek segítségével a döntéshozók tudatába, a döntéshozási gyakorlatba. 30-35 olyan ö, ö, hölgy érkezik majd a konferenciára, akik a Magreb másrek országokban, Irakban és Palesztinában foglalkoznak nőjogi jogalkotással. Országonként két-két delegátus lesz, és az önök nyilvánvaló részvételét is nyilvánvalóan várjuk. Az esemény megnyitása előtt reméljük, hogy az Európai Parlament elnöke Martin Schulz szóval sikerül megnyernünk, hogy ő tartsa a köszöntőt. Az ENSZ részéről is lesz képviselő. Várhatóan egy európai bizottsági biztos is, illetve a külügyi biztos, illetve hát az alelnök, lendő alelnök is megtiszteli látogatásával a konferenciát. November 5-e az első nap, azzal foglalkozik, hogy a nők politikai részvétele milyen ezekben az országokban, illetve a nemzeti jogalkotásban milyen lehetőségeik és korlátjaik vannak. Itt a civil szervezetek és a média is jelen lesz. Előkészítésképpen kérdőívet küldtünk ki valamennyi delegátusnak, hogy szerintük mely témákat kell, résztémákat, konkrét témákat kellene megbeszélni ezen a konferencián. De nyilván önöktől is várjuk az ilyen értelmű inputot, hogy önök mivel szeretnék foglal, szeretnének foglalkozni a konferencián. A második napon a delegátusok bizottsággyűléseken vesznek részt az Európai Parlament épületében, ez egy informálisabb nap lesz, míg az ötödikei nap a formálisabb. Valamennyi nőjogi bizottsági tagot hívjuk már november 4-én is a Sheraton Hotelban, Hilton Hotelben a, a, az első találkozást a svédasztal mellé. Várom kérdéseiket, javaslataikat, és számítunk rá, hogy aktívan részt vesznek majd a konferencián is. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük Dagmar Schumachernek a tájékoztatást. Kollégák, ha van kérdésük, megjegyzésük a konferenciával kapcsolatban, akkor most fogalmazzák meg azt. Nem látok jelentkezést, akkor Köszönöm Schumacher asszonynak, hogy eljött hozzánk, és vele együtt eh, kérem kollégákat, hogy tiszteljék meg látogatásukkal a konferenciát. Úgy tűnik, hogy a napirendünk valamennyi pontját eh, feldolgoztuk, megbeszéltük. Október hatodikai ülésünk elmarad, október 13-án találkozunk legközelebb. Köszönöm szépen, ezzel berekeztem az ülést.